napján a leköszönő elnök elnöksége alatt nem lehet olyan vitát tartani, amelynek témája a elnök megválasztásának kérdésével ellentétes, vagy a mandátumvizsgálatokkal ellentétes. Az ezzel kapcsolatos dokumentumokat át fogjuk adni az illetékes szakbizottságnak, amelyet a szabályzat 196-os cikke értelmében kell majd megalakítani. A hármas cikk kettes bekezdése alapján egészen addig, amíg a mandátum vizsgálat nem történt meg, és nem sikerült dönteni az egyes vitás ügyekről, addig a parlamenti képviselő jogait gyakorolhatja a parlamentben és annak szerveiben, amennyiben leadta az érdek ütközésre vonatkozó dokumentumokat. A hetes cikk alapján az Európai Parlament megválasztott tagjai nem végezhetnek a parlamenttel ellentétes vagy azzal összeférhetetlen tevékenységet. Azok, akik még nem nyújtották be a vonatkozó nyilatkozatukat, kérem, hogy azt tegyék meg azonnal a parlamenti ülésterem bejáratánál elhelyezett urnákban. Különben nem szavazhatnak. Kedves kollégák, kedves barátok! Mielőtt rátérnénk a mai napi rendi pontjainkra, szeretném kifejezése juttatni megtiszteltetésemet hogy a mai napon én elnökölhetek, idéglenes elnöki tisztséget tölthetek be. Saját magamnak és mindenkinek azt kívánom, hogy meg tudjunk felelni az európai választók által megfogalmazott kéréseknek, miszerint változást szeretnének. Öt év múlva remélem, hogy emelt fejjel tudunk majd kimenni innen, és azt tudjuk mondani, hogy Európa közelebb van az emberekhez, és az emberek valós igényeinek megfelelőbb jogszabályokat alkot. A szabályzatunknak megfelelően a mai napon az elnök megválasztása lesz a napi rendi pontunk, pontjaink között. A szabályzat alapján a jelöltségeket egy frakció, vagy legalább 40 parlamenti képviselő támogatásával lehet benyújtani. Kinyújtottuk az ezzel kapcsolatos dokumentumokat, és a szabályzatban foglaltaknak megfelelően megkaptam a jelölteket. Karim, Lunacek és Schulz képviselők kérték jelöltségüket, és azt, hogy én ezt tolmácsoljam. Az egyes cikk értelmében azt kell mondanom, hogy a három, az első három szavazásból a teljes többséget kell megkapja a jelölt, és ezt szavazatszámlálás alapján fogjuk megállapítani. Mielőtt rátérünk a szavazásra, ABC sorrendben Iglesias Turion képviselő kapja meg elsőként a szót, hogy bemutatkozzon jelöltként. És un honor dirigirme. Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy szólhatok itt önökhöz, és az elnöki tisztségért való jelölésemről beszéljek. Európát kívánja ez a tisztelt ház képviselni, és természetesen megfelelően kell fellépnünk ennek érdekében. Azt gondolom, hogy az európai hit, hál' Istennek megmaradt és sikerült is megtartanunk. A feltámadás gyakorlatilag sikerült, a fasizmusból is újra feltámadtunk, a szabadságért és az igazságért harcoltunk. A saját országom emberei is részt vettek ebben a harcban, és abban, hogy az igazság győzön. Nem is tudják elképzelni, mennyire büszke vagyok arra, hogy a spanyolok küldték azokat a tankokat, tankokat amelyek Franciaországba irányultak. És szeretnék erre emlékeztetni, és azokért szót emelni, akik a fasizmus ellen sikra szálltak és a szabadságért harcoltak. A közös történelmünkre kell tehát, hogy emlékezzünk. A kontinensünk közös múltjára hiszen ezek az emberek, akik harcoltak, mindig is az igazságért harcoltak. Nem csak a királyokról, az istenekről van itt szó, hanem ar- arról is, hogy a polgárok szabadságért való küzdelme és akarata érvényesülhessen, hiszen ez a demokrácia. Ezért szeretném ma azt mondani, hogy azok a néme, népek, akik várják tőlünk a szabadságot és a szabadságjogokat, azok olyan kontinenst szerettek volna, ahol nincsen munkanélküliség, leküzdhetetlen betegség és így tovább, hanem arról is szó van, hogy ne legyünk rabszolgája a pénzügyi világnak. Erre kell alapoznunk a közös jövőnket. Nem szabad megvásárolni a szupranacionális intézményeket a polgároknak a rovására, hiszen ők nem kiskorúak, nem a beruházásoknak kell csak előtérben szerepelni, ők nem a pénzügyi világnak kell magunkat és őket alávetnünk. Nem absztrakt fogalmakról van itt szó, nagyon jól tudják, hogy miről beszélek, tudják jól, hogy a lobbisták nagyon könnyedén mozognak, és a polgárok helyett lépnek föl, legalábbis ezt mondják, és aztán a nagy-nagy tőkét kezdik el mozgatni. Ez teljességgel a demokrácia ellen hat, és a politikusokat ezek miatt, az események miatt gyakorlatilag egy kasztá degradálták. Látjuk, hogy a helyzet nagyon is tragikus, az országok protekcionista területeké gyarmatokká irányultak el, a szociális jogokat, lábbal tiporják a szociális kohéziumét olyan sajnos már nem érvényesülhet. A latin-amerikai példa is azt mutatta, hogy fel kell lépnünk ez ellen, mert azok az országok, amelyek a legjobban nőttek, ott vannak a legnagyobb problémák. Németországot említeném példaként, és még egyszer utalnék a demokráciára az adóssággal lehet a déli országokat eltiporni. Ott üti fel a fejét a rasszizmus. Nincs olyan ország délen, ami nélkül Európa működhetne. Az európai projektet nem szabad hagyni tönkremenni, a trojkának is ez a feladata, és én azt gondolom, hogy igenis van út, van egy másik út, nem szabad a szuverenitást teljesen leírnunk. Nagyon érzékenyek kell, hogy legyünk a különböző problémákra, és demokratikus életéré kell tennünk Európát. Tehát meg kell mozdítanunk valamit a trojka ellen, fellépnünk, az európai legitimitást erősítenünk, és nem az eliteket. semmiféleképpen nem szabad hagyni, hogy leértékelődjön Európa. Nem pártgépezetek felé fordulok, hanem önökhöz, mert önök politikai felelősséget viselnek a polgáraikkal szemben, a népeikkel szemben. A demokratikusok felé, a demokraták felé fordulok, az igazságérzetük felé erre kell appellálnunk, hiszen ezt várják tőlünk a polgárok a hotelekben, a parlamentben nincsenek itt a polgárok, de ők azok, akik megválasztottak bennünket, és ők majd várják is tőlünk, hogy elszámoltathassanak bennünket. Ezen felül fordulok a kollégáimhoz is, a dél-európai országokból származó kollégákhoz, hiszen önök láthatják, hogy milyen reális következményei lehetnek a trojka által diktált politikának is, hogy ez nem vezetett sikerre. Ezek az országok ma szegényebbek, a népgazdaságaik tönkrementek, az emberek sérültek, a társadalom mint olyan sérült, elharapozott a korrupció, és önök tudják nagyon jól, hogy segíteni kell ezeknek a népeknek, hogy újra talpra állhassanak. Görögként, írként, portugálként, olaszként, csehként, románként, spanyolként is jogunk van választani. Mindjárt befejezem, elnök úr. Nem csak arról van itt szó, hogy az embernek saját magának is tükörbe kell tudnia nézni, hanem Európáért kell küzdenünk. Sokan nem szeretnék, hogy túlszulejtsék a demokráciát, és megszakították a felszólalót. Mindjárt befejezem, nagyon rövid leszek, elnök úr. Sajnos el kell vennem öntől a szót defender la justicia social y la democracia. A los millones que habéis dicho... Tehát védjük meg a demokráciát. Elég volt, köszönöm szépen. Sajnos, kedves kolléga, nagyon sajnálom, de el kell vennem öntől a szót, le kell zárnom a felszólalást, kedves kolléga. A tolmas bár szinkrontolmas, de egyszerre szinkronban két felszólalót nem tud fordítani, így az elnököt fordítja. Kedves kolléga, kérjük, fejezze be előadását. Per cortesia. Kérem szépen, minden kollégát kérek, hogy ne éljenek vissza a rendelkezésükre álló idővel. 5 <clears throat> percre van mindenkinek. És mind az átmeneti elnöknek, mind majd a megválasztandó elnöknek be kell tartatnia a felszólalási határidőket. Karim képviselő. Kedves kollégák, a felelősség szellemében szólalok föl, sokan önökhöz hasonlóan, akik ma először vannak itt, én 2004-ben érkeztem ide, nagy reménységgel. Egyesítettük a megosztottság évtizedei után a kontinensünket, ám kedves kollégák, hogyha figyelünk, van egy üzenet, amelyet meghallhatunk, hogy változtassuk meg a politika irányát. Azt hallom, hogy egy dílt, egy megállapodást kötöttek azelőtt, mielőtt egyetlen szavazatot leadtunk volna és hogy adjuk be a derekunkat, elkerülhetetlen az e- eredmény. Kedves kollégák, a demokratikus politikában nincs semmi szentebb, mint hogy leadhatjuk a szavazatunkat hogy véleményünket, e, döntésünket kifejezzük a szavazattal, e, és így válasszuk meg azt, aki képviseli a magasan tisztelt érdekeinket és elveinket. De ezt erre kérnek fel bennünket itt ma? Mi történne, hogyha a tisztelt ház elnökségem egy olyan hivatal, amely túl kell, hogy emelkedjen a pártpolitikán és a politikai ambíción, egyszerűen csak um, a játék egy tétje volna, és um, egy uh, háttéralkú megállapodás részét képezni. Egy D-terv volna a politikai életben, amikor az A meg a B meg a C terv nem vált be. Azt mondták az európai parlamenti választások előtt, hogy most változik minden, hogy az átláthatóság legyőzi a titoktartás, hogy a elvszerűség legyőzi a gyorsaságot, és a tisztességes demokratikus politika meghaladja a múltba révedő titkos szobákban kötött alkuk idejét de sajnos néhány héttel az európai parlamenti választások után a zárt ajtók mögött kötött konszenzusra kérik, hogy a megállapodásunkat adjuk, ez pedig az unió szégyen teljes és gyalázatos képét adja. Ez nem az a vízió, nem az a jövőkép, amelyel egyetérthetek, hanem arra adott mandátum, hogy voltaképpen folytassuk, amit idáig tettük, nem figyelünk a többségre, akik nem vettek részt az európai választáson, és nem figyelünk arra sok millió emberre, akiknek nem volt más lehetőségük, mint hogy a szélsőségekre szavazzanak. Ahogyan egy volt biztos mondta egyszer, nehéz tisztelni egy parlamentet, hogyha a parlament nem tiszteli magát. Nos, én tisztelem a parlamentet. Nem azért léptem a politikai szintére, hogy a státuszkvót védjem meg, vagy pedig, hogy egy-két kiválasztott számára őrizgessem a hivatalokat. Gondolom önök sem egész politikai életem során az európai együttműködést tettem, mellett tettem le a voksot, a nyílt és demokratikus intézményekben. Biztos vagyok benne, hogy sokan önök közül egyetértenek velem de egy nemzet nem tudja kialakítani a prioritásainkat, a eredményeket közösen dolgozzuk ki. Látjuk ezt a nemzeti vezetők csúcs találkozáján, akik összeülnek és közösen próbálnak megoldást találni, és nekünk is közösen kell megoldást találni annak érdekében, hogy új megoldást keresünk a lehetőségekre. Persze, telve vagyunk jövő reménnyel a jövő tekintetében, de nagyon másként képzeljük elő, milyen út vezet a jövőbe. Meg kell akadályozni, hogy intézményeinket egy politikai frakció vagy a másik csapdájba ejtsem hiszen úgy gondolom, hogy a parlament elnöke nem szabad, hogy visszaéljen a hivatalával, nem szabad, hogy személyes véleményét fejezze ki, vagy pedig saját személyes pályáját építgesse az Európai Parlament elnökének pozíciójából. Nem, ennél sokkal nemesebb elképzelésem van a házelnökéről. Az elnöknek a tisztáltház sokszínűségét kell, hogy kifejeznie, ahogyan a tisztelt ház Európa sokszínűségét fejezi ki. Az elnök mindenkire kell, hogy figyeljen, mindenki irányában fair és nyitott kell, hogy legyen, méltósággal kell, hogy képviselje tisztelt házat Európában és az egész világban. Ilyen elnök szeretnék lenni. Nem akarok a politika kisded játékaiba bonyolódni, hanem sokkal inkább közös intézményünk becsületét akarom megteremteni és megtartani. Nem a saját érdekeimért dolgozom, hanem az önök érdekeiért, és nem a múlt idők titkos paktumai szerint akarok politizálni, hanem nyitott szellemmel az európaiakra figyelek, a jövőbe vezetném az intézményt. Ez az én álmom az Európai Parlamentről, de nem lesz um, ebből valóság, hogyha természetünk jobb angyalait uh, uh, elhallgattatjuk, és a személyes ambíció győzi le ezeket a jobb angyalokat. Amikor ma leadják a szavazatukat, a demokratikus szavazatukat meggyőződésük szerint, akkor mire szavaznak? Az ártajtuk mögött kötött um, megállapodásra, vagy a remény, az átláthatóság és a jövő Európáért. Remélem, hogy a jövőképemet, a víziómat támogatják, és így rám szavaznak, hiszen így lesz olyan elnöksége a háznak, amely megérdemli a tiszteletet. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Lunacek képviselője a szó. Köszönöm szépen. Először is szerettem volna mindenkit köszönteni az újakat és az újraválasztott képviselőket egyaránt ide az Európai Parlamentben. Az Európai Parlament, ahogyan ezt ma reggel egy interjúban egy osztrák újságíró mondta, azt mondta, hogy az Európai Parlamentet megerősítettük a választásokon keresztül, mert az eljárás most a mi kezünkben van az Európai Bizottság elnökének személyével kapcsolatban is. Tehát megerősödve léptünk ki ettől, ebből a választásból. De nem tudom, hogy mennyire fogjuk magunkat tudni tartani ehhez, akkor, hogyha belül nem vagyunk eléggé demokratikusak, nem annyira, amennyire kellene. Ezért vagyok én most itt, ezért szeretnék most parlamenti elnöknek jelöltetni magamat. Egész egyszerűen csak azért, mert mi nem találtuk azt elfogadhatónak, hogy tíz nappal ezelőtt a tanács vagy egy kormány megmondja nekünk, hogy kinek, kire kellene szavaznunk, mint parlamenti elnöknek. Ez a mi ö, választásunk kell, hogy legyen. A frakcióm eredetileg azért választott meg engem, hogy elnök helyettes legyek, de most megválasztottak elnökjelöltnek is. Az Európai Parlament ugyanis az emberek hangja, nem pedig a kormányok hangja. Az Európai Parlament képviselőit közvetlenül választják, és minket, mindannyiunkat nem határozhatják meg nekünk, hogy milyen útra térjünk. Sokan ismernek engem, és tudják, hogy a demokráciáért való harc rendkívül közel áll a szívemhez, mindenhol, európai szinten, a parlamenten belül egyaránt. Négy nyelven beszélek. A demokrácia a választásokról szól. A demokrácia a választásokról szól. A demokrácia a választásokról szól. Pont ezért gondolom azt, hogy ezek a mostani választások fordulópontot is jelentenek. Én, mint elnök, megpróbálnám az emberek kérdéseire való válaszokat megadni. Az egyik ilyen kérdés a megszorító politikának a végét jelenteni. Ugyanis egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, hogy egyre nagyobb lenne a szegénység, főleg a fiatalok körében, és hogy a fiatalok Európát már ne egy ígéretként lássák, hanem inkább problémaként. Ezért szeretnék dolgozni az Európai Parlament elnökeként. Aztán az energia, mm, az új munkahelyek, a zöld munkahelyek teremtése rendkívül fontos, de ehhez arra van szükség, hogy jó példával járjunk elől. Akár itt a házon belül is legyen ez egy energia szempontból sokkal hatékonyabb ház, de legyen átláthatóbb is. Arra van szükség, hogy a jogalkotásunk pontosan lefektesse azt, hogy melyik szabály, melyik jogszabályt kihozza meg, és hogy ez az egész folyamat hogyan alakul. Ezt kell elmondanunk az embereknek, hogy ezt komolyan gondoljuk. Ezen kívül fontos az is, hogy a parlamentnek egy székhelye legyen, és nekünk kell ezt eldöntenünk, nem pedig a tanácsnak. Ez megint csak egy olyan dolog, amin változtatni szeretnék, és valóban a többség itt a parlamentben már egyszer szavazott arról, hogy nekünk kell meghatároznunk a saját jövőnket. Ezen kívül nem szabad, hogy a populizmus csapdájába essünk, fundamentalizmus, szélsőségesség, nacionalizmus, hiszen az Európai Parlament mindig is az alapjogok, a polgárjogok, az emberi jogok élharcosa volt, és ennek folytatódnia kell. Nem szabad a toleranciát elfogadnunk, és azt sem, hogy a nőket másodjogú polgárként kezeljék, vagy akár a kisebbségeket is, akármilyen szempontból. Az Európai Parlamentnek többet kell tennie a legfontosabb értékek megőrzése érdekében. És a következő parlamenti időszak ebből a szempontból alapvető hatással lesz Európára. Hogyha nem fordítjuk most helyes irányba a kormánykereket, akár olyan értelemben is, ahogyan az most a futballvilágbajnokságon is szükséges, hogyha most nem jó irányba tereljük a helyzetet, akkor később ez már sokkal nehezebb lesz, már pedig ezt most kérik tőlünk az emberek, és ez a demokráciát is jelenti. És végül szeretnék valamit megosztani önökkel, és most németre fogok váltani. Schulz úr nemrégiben járt az osztrák parlamentben, egy vitán vett rész, melynek tárgya Európa jövője volt. És Martin Schulz ott arra panaszkodott, hogy nagyon sokszor vannak jelentések, amelyeket egy de követ. És ön azt mondta, hogy nem lehet azt mondani, hogy nagyon helyesek az emberi jogok, de a demokrácia, a tolerancia jó, de. Hiszen ön azt mondta, hogy ha de a bevezető szó, akkor gyakorlatilag a jogoknak a korlátozására kerül sor, és ezt nem lehet megengedni. Én önt, én a szava, szaván fogtam, ezért vagyok én itt, mint alternatíva, ezért állok ma itt önök előtt. Köszönöm szépen, remélem, hogy rám szavaznak. Grazie, ora la parola onorevole. Köszönöm szépen, Schulz képviselő kapszol. Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Egyedülálló intézmény vagyunk. 751 képviselő ül itt, ebben a teremben, önök és én. Mi képviseljük 28 szuverén állam polgárait. Jogalkotó kamara vagyunk, amely 507 millió ember számára 28 szuverén államban hoz jogszabályokat. Ez egyedülálló a világon. Ez a parlament tehát, ahogyan mondtam, egyedülálló. Fennállását, létezését tekintve is egyedülálló, és feladataikat tekintve is. Az a tény, hogy 751 férfi és nő nagyjából 300 pártot képviselnek, ha jól kaptam, helyesen kaptam az információt, és az, hogy 28 szuverén állam van képviseltetve, az a tény, hogy itt együtt ülünk, és tárgyalhatunk arról, hogy közülünk ki kerüljön ennek a háznak az élére, önmagában ez a tény nem magától értetődő. Ez a legnagyobb történelmi vívmány, amit ez a kontinens elért. És azt gondolom, hogy erre büszkék kell, hogy legyünk. És legyen ez az alapja a munkánknak. Az, hogy ennek a törvényalkotó háznak az élére kerül, az még kérdés, de nagy felelőssége lesz. És pont ennél fogva, amit éppen elmondtam, ennél a tényállásnál vezérelve. 28 állam koordinálása a feladat, az, hogy hogyan öltsön ez formát, arról lehet vitázni, és ebben a házban képviseltetve vannak a különböző elképzelések, a különböző áramlatok. Az össze állítása, az összetétele ennek a háznak azt fogja kérni, hogy frakciónkon túl is működjünk együtt, hiszen nem lesz egyik frakciónak sem többsége, ez volt a polgároknak az akarata. Ezért van szükség a transnacionális együttműködésre, ennek az alapja megvan, és a politikai vélekedéseken túl kell tudnunk együttműködnünk. Ezért, amit itt a jelöltek mint vita folytatnak, ezek, ezek is túlmutatnak ezen, hiszen majd a választási fülkében mindenki egyedül lesz, ott nincs semmiféle kényszer. Mindenki szabadon dönthet, úgy, ahogyan kíván. A fülkék sötétsége garantálja a demokráciát. Ezért fordulok önökhöz, és számítok a bizalmukra, hiszen két és fél éven keresztül már elnökölhettem, óriási tiszteletet is érzek önök iránt, és nagyon nagy jelentőséggel bír számomra ez a két és fél év. És amit elértünk a két és fél év alatt az az, hogy nincs már hierarchia az egyes intézmények között. Amikor én lettem az elnök, akkor még így volt, hiszen akkor a tanácsi tagok azt mondták, hogy ja, az Európai Parlament. A bizottsági tagok azt mondták, hogy egyetlen intézmény létezik, az pedig mi vagyunk. Ma más a helyzet. A parlament, az, mint egyedülálló egyedi intézmény, amely párját ritkítja az Unióban, egy olyan intézmény, amit nem lehet megkerülni Európában. Mi vagyunk az európai legitimitás forrásait Európában. Ez egy óriási demokratikus előrelépés, az exekutív végrehajtó hatalom ez gyakorlatilag a vélemények formálásából nőtte ki magát. És azt gondolom, hogy ez óriási politikai fordulópont az Európai Unió történetében, és az is, hogy én ebben részt vehettem. Részese lehettem, és erre büszke vagyok. Ezért indultam újra, és akik az újonnan érkező képviselők közül még nem, nem ismernek engem, és nem tudják, mert nem lehet tapasztalatuk velem. Természetesen az emberek hibáznak, és én vagyok az utolsó, aki azt mondja, hogy nem hibáztam. Mindenkinek vannak gyengeségei, de azt gondolom, hogy a bizalomra szükség van, akik még nem ismernek, azoktól kérem most ezt a bizalmat, akik pedig már ismertek a korábbi két és fél évből, azoknak pedig számítok a bizalmára, kérem a bizalmukat még egyszer, hiszen az Európai Unió jövőjéről folytatott vitát szeretném vezetni. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Most pedig e, megválasztjuk a nyolc szavazatvizsgálót. Non c'è dibattito sulle dichiarazioni dei... Nincsen vita a jelöltek e, előadásáról, nincsen vita, csak akkor adhatom meg a szót, hogyha az elnök választásával kapcsolatos ügyrendi felszólalást tesz. Parancsoljon. Beatrix von Storch vagyok, az AFD-t képviselem. A 15-ös és a 182-es házszabály cikkre hivatkozom, név szerinti szavazást kérek. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy meg szeretnénk mutatni, kiválasztja meg Martin Schulzot, a költségvetési uh, a minden frakció elutasította a költségvetési mentesítést, éppen ezért mutassuk meg az állampolgároknak, ki szavazta meg Martin Schulzot, név szerinti szavazást kérek. A házszabály alapján zárt, nem népszerinti szavazást tartunk, most pedig a szavazat vizsgálókat választjuk ki. Réda Giulia. Réda Giulia. Egyetért azzal, hogy szavazatvizsgáló legyen? Honorevole Réda. Réda képviselő. E d'accordo? Venga qui. Kérem, hogy jöjjön Kim. Onorevole Girauta. Girauta Vidal Juan Carlos képviselő. Presente. Jelen van? Elfogadja a jelölést? Elfogadja? Kérem, hogy jöjjön ki ide az elnöki asztalhoz. Onorevole Crisogonos Kostas. Crisogonos tehát Krisza gonoszkoztasz képviselő. Igen, elfogadom a jelölést. Köszönöm, kérem jöjjön ki az elnöki emelvényhez. Honorevole Ferber. Markus Ferber képviselő. Grazie. Köszönöm. Honorevole Ceballos. Ceballos Bodil képviselő. Prego. Honorevole Petersen. Morten Helvek Petersen. Bene. Quando sono? due. Onorevole Flassikova Benova Mo. Uh, Benyova, Flasikova Benyova asszony. Onorevole Kirkos Miltiadis. Miltiadis Kirkos. Bene. Si procederà ora allo scrutinio. Most pedig elkezdjük a vizsgálatot, kiadjuk a szavazat szavazólapokat és a borítékokat. Conformemente alle disposizioni del nostro regolamento. A házszabály alapján a szavazás az elnököt szavazzuk meg, megkapják a szavazólapot. Kérem, hogy x be a megválasztandó elnök melletti dobozkát egy jelöltre tudnak szavazni. Hogyha meg akarják változtatni a szavazatukat, akkor kérjenek egy másik szavazólapot, és adják vissza az előző szavazólapot, amelyet eh, megsemmisítünk és se felirat, se semmilyen más jelzés nem elfogadható a szavazólapon, és csak egy doboz szabad bejelölni. Kérem, hogy tegyék be a borítékba a szavazólapot, aki pedig szeretne, bevonulhat a szavazó helyiségbe is, amely az ülésterem hátán, hátsó soránál található. Non chiamerò i nomi dei deputati, mi limiterò a dichiarare aperto lo scrutinio. A szavazáson résztvevő öm, képviselők neve szerepelni fog a az ülés jegyzőkönyvében, de a szavazás maga természetesen titkos szavazás, Éppen ezért tehát mielőtt bedobják a szavazólapot az urnába, jelezzék, hogy kiadta le a szavazatot. Ezzel pedig megkezdjük a szavazást.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 Mindenki leadta a szavazatát. Lezárom a szavazást, és kérem a szavazatszámlálókat, hogy az R1.1-es terembe menjenek át, és ott a szavazatszámlálást kezdjék meg. Addig felfüggesztem az ülést, és egy hanghatással, illetve a kivetítőkön fogjuk jelezni, hogy mikor folytatjuk a munkát.